ellenés van. A klíma vészhelyzetet megszavaztuk, ugyanakkor bianco cseket adunk a szennyező multinacionálisoknak. Ezek a projektek abszurdak, nem szükségesek, és a klímakatasztrófa felé viszi az uniót. Köszönjük képviselő hogy Madik Szilvia következik egy percre, parancsoljon. Kiitos, arvoisa puhemies. Köszönöm szépen, elnök asszony. A lista ellen szavaztam, mert nagyon sok foszilis energiahordozókhoz kapcsolódó projektet tartalmaz. Még akkor is, hogyha a földgáz esetében egy átmeneti technológiáról beszélünk, mégis 40-50 éves életciklusról beszélünk egy-egy új infrastruktúra kapcsán. Nem teremthetünk új infrastruktúrát a fosszilis energiahordozók számára, mert ez ellentmond a Párizsi megállapodásnak és azoknak a vállalásoknak, amelyeket mi tettünk az éghajlat védelme érdekében. Hogyha ezeket a projekteket mégis elindítják, megvalósítják, akkor jó lenne, hogyha a bizottság elgondolkodna azon, hogy a parlament mit mondott például az éghajlati vészhelyzettel kapcsolatosan. Mi vállaltuk, hogy a Párizsi megállapodást támogatjuk, végrehajtjuk, és éghajlat semleges kontinenst akarunk. Köszönjük szépen a felszólását. Bogdán Roncát szólítom az ICR-ból egy percre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy jó hír, ez a szavazás sok tagállam számára jó hírt jelent, hiszen a földgázra nagyon nagy szükség van, és fenntartható energiaforrás több ország számára, a volt kommunista országok számára is. Ezért beruházunk a földgáz infrastruktúrába, és ezek a projektek, ezeket a volt kommunista országokat segítik abban, hogy eltávolodjanak a régi energiarendszerektől. Ennek a szavazásnak köszönhetően az Európai Parlament megmutatta, hogy megállapodásra tudunk jutni, amikor energiafelelősségről van szó. Ennek a szavazásnak köszönhetően tudjuk majd finanszírozni Lengyelország és a Csehország, Szlovákia, Ukrajna, Norvégia közötti földgáz vezetékek építését a gázrendszereket össze lehet kapcsolni a LPG gázzal is, és ezek segítenek számunkra, hogy a függetlenségünket elérjük. Köszönöm. Bárcó. Következő felszólalónk pedig Szincsics úr, a nonatásdok közül egy percre. Parancsoljon képviselőtársam. Köszönöm szépen. Szorosan nyomon követtem a projektek listáját, amelyen található egy LNG terminálra vonatkozó projekt is, amely Körk szigetén valósulna meg. Gondoljanak bele, mi történik, hogy egy ilyen rossz projektet valósítanak meg egy annyira korrupció sújtotta országban, mint Horvátország. Gyakorlatilag semmibe vesszük a tudományos megállapításokat, és aztán persze a következő nemzedékek fogják elszenvedni mindennek a kárát. Katasztrófa ez az egész. Folyamatosan nyomon követem, hogy milyen problémák sújtják a horvát háztartásokat. Nagyon nagy gondot jelent a hulladékkezelés, nagyon drágák a gyógyszerek, az élelmiszerek, ugyanolyan drágák, mint Európa leggazdagabb országaiban. A digitális fejlettség szintjén a legrosszabb helyen szereplünk. Nagyon drágák az energiaárak is. Még mindig a rossz Plenkovics kormány által bevezetett projekteket fizetjük, Hát én azt mondom erre, hogy nem, köszönjük, nem kérjük. Szincsis kollégát Angel Jambanski követi, ugyancsak az ICR-tól egy perc, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kifogás ellen és a jelentés ellen szavaztam, mert szerintem véget kell vetni ennek az őrületnek. leszavazzák a gázvezetékek korszerűsítését, leszavazzák a kőolaj infrastruktúrát, miközben arra szavazunk ezzel egy időben, hogy munkahelyek kerüljenek ki Európából, másutt jöjjenek létre az új munkahelyek, a jólét kiszivárog Európából, a, szabad, a tiszta energia, nagyon szép elképzelés, nagyon jó dolog álmodozni, de éjszaka például nem süt a nap, és a szél sem fúj állandóan. Rengeteg tényező befolyásolja ezeket az energiákat. A szocialistáktól Kumpula Natrin parancsoljon. Arvoisa puhemies, tämä... Köszönöm szépen, elnök asszony. A PCI lista, tehát a közös érdekű projektek listája, amelyről ma szavaztunk, egy egész csomag része a TEN-E szabályozása részét képezi, és ezzel kapcsolatosan sürgősen jobb kereteket kell teremteni az Európai Bizottságnak. A TEN-I tematikában elnyék jelentéstevő voltam, és úgy gondolom, hogy ezt a szabályozást hozzá kell igazítani az éghajlatváltozásban tett vállalásainkhoz. Az Európai Bizottsággal is egyeztettünk arról, hogy a listát hozzá kell igazítani, összhangba kell hozni ezekkel a célokkal. 2050-ben éghajlatsemleges kontinensé akarunk válni. Megszavaztam ezt a listát, még akkor is, hogyha nem tökéletes, mert a projektek háromnegyede a villamos energiahálózatot érinti. Úgy gondolom, hogy ezeket a projekteket el kell kezdeni, végre kell hajtani. Nem tudom, hogy hány olyan jó projektet nem tudunk finanszírozni, amelyre egyébként szükség lett volna. Fontos, hogy a finanszírozást biztosítsuk. Ezt a kört pedig Sean Kelly zárja az EPP-től. Parancsoljon, képviselő úr! Magrúton. Köszönöm. A Nésza nevében olyan képviselőknek az egyike voltam, akik nem támogatták ezt a listát. Hiszek abban, hogy van, fontos projektek vannak, nagyon jól kell, hogy működjön az energiapiac az Európai Unióban, az energiaellátás fontos, további befektetés, munkahelyeket teremt és támogatja az érintett régiókat. Ez egy csomagként kezelendő, és én ezt támogattam, ezt a csomagot. A listában nagyon fontos Európai Unión átaladó projekt szerepel, ami segíti az Energia Uniót is. Írország számára egy sor új projektet tartalmaz, a kelta kapcsolatot, a franciaországi elektromos összekapcsolást, az Írország és az Egyesült Királyság összekapcsolását, és vízenergiai telepek megvalósítását is. Megülő energiaforrásokat is támogatja, 70%-ot akarunk elérni 2030-ra. Megértem, hogy a gázprojektek szerepeltetése az aggályos, de hát ez az átmeneti időszakra érvényes a hőerőmű és a lakossági energiaterületen ugye mégiscsak jobb a gáz, mint a szén. Ezzel lezárom a közös érdekű projektek uniós listájának a szavazatmagyarázatát és áttérünk a következő nagyon nagyon fontos témánkra az uniós stratégia a női nemi szervek megcsonktásának megszüntetésére világszerte. az első felszólalónk bill kelleher egy percre őt követi majd marian járé. parancsoljon képviselő úr! Én megszavaztam ezt az állásfoglalási indítványt, és eleven ben felszólaltam az ügyben, amikor rországban meg szerették volna, beszélték volna téteni ezt a barbarikus műveletet. Kultúra, válasz, kultúra, vallási tön felül, mindez az emberi testet sérti. Örülök az elsfoglalás indítványnak, és arra kérem a bizottságot és a tagországokat, az egész Európai Unióban biztosítsák azt, hogy, a, hogy robusztus legyen a jogalkotás, és a nemzeti parlamentek foglalkozzanak a kérdéssel. Fontos, hogy bíróság elé kerüljenek, akik segítik a, a, a csonkítást, hogy részt vesznek benne. És nagyon fontos, hogy az az, hogy az áldozatok fordulhassanak az egészségügyi szolgálatokhoz, azok, akiket megcsokintottak, legyen lehetőségük segítséget kérni, hiszen egészségük károsodott, és kérem a nemzet parlamenteket arra, hogy ezt jogalkotásukban vegyék át. Éppen képviselő úr Thierry Mariani parancsoljon egy percre a szó madame la présidente j'ai bien sûr voté pour. Köszönöm, elnök asszony, megszavaztam ezt a jelentést természetesen, mert nagyon sokszor ennek elfogadhatatlan következményei vannak a bizonyos iszlám szektákban a nők számára. Európai talajon is megjelent ez, és ez botrányos, és mindennek az oka a tömeges bevándorlás. Többféle kultúrából származó emberekről van szó, eltérnek a szokások, de azért ez naiv lenne, hogy ezt mind elfogadjuk. Ideológiai magyarázatok alapján nem szabad ezeket a helyzeteket elfogadni. Egyszerűen ki kell, hogy mondjuk, hogy az emberi természetet sértő gyakorlatokat nem fogadjuk el, az általános elveinket sérti mindez, 600 ezer nő, fiatal nő esetében merül fel a kockázata ennek a gyakorlatnak, ezért európai stratégiát kell felállítani az európai életmód védelmére és támogatására, és aminek a célja, hogy felszámítsuk az, felszámoljuk az összes ilyen gyakorlatot. A bevándorlás mindennek az oka, a multikulturalizmus, és a nem szabad megindokolni az ilyenfajta eljárásokat. Természetesen megszavaztam ezt a jelentést. Következő felszólaló is a idétől van, Virginie Joran, de nem látom itt a teremben. Akkor következő felszólalót hallgatjuk meg, Perekia asszonyt a GUE-től, és aztán később, hogyha Zsoron asszony bejön, akkor megkapja a szót. Köszönöm, elnök asszony. Örülök annak, hogy ezt az állásfoglalást elfogadtuk. Természetesen megszavaztam az Miután elfogadtuk az állásfoglalást, amikor az EU csatlakozott az isztambuli egyezményhez, úgy gondolom, hogy ez egy következő fontos üzenet, hiszen itt a nők és férfiak egyenjogúságáról, illetve a nők elleni erőszakos cselekményekről van szó. Fentartható fejlődést hangsúlyozzuk, a nemi szervek megcsonkításának a felszámolása nagyon fontos, hiszen ez még mindig 600 ezer nőt érint a világban, és elnézést, tehát 200 millió nőt érint a világon, és 600 ezer nő van ennek kitéve Európában. A nemi szervek csonkítása az sérti a női jogokat ez a női nemi szerv megcsonkítás, ez hangsúlyozza is, hogy milyen különbség van a nők és a férfiak között, és köszönöm Mariani úrat, hogy nem stigmatizálja a vallásokat ezzel kapcsolatban. Harcolni kell az ilyen jelenségek ellen, a megelőzés és a nők és emancipációnak az eszköze. Köszönöm szépen. Wisniewska asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! nagy mértékben ellenzem a nők elleni erőszak minden formáját, különösen a női nemi szervek megcsonkítását. Ez a gyakorlat az Európai Unió tagállamaiban is előfordul. A nők elleni, és főként a fiatal lányok elleni erőszaknak egy szörnyűséges formájáról beszélünk. Vannak olyan politikai erők, amelyek nem megfelelő részeket építettek be a szövegbe, ezért nem tudtam a szöveg egészét támogatni. Úgy gondolom, hogy nem lehet egy szintre helyezni a nemi szervek megcsonkításának gyakorlatát és a szexuális oktatás vagy felvilágosítás hiányát. A reproduktív egészségről szóló részeket sem tudtam támogatni. Nyilvánvalóan nagyon nehéz az ilyen gyakorlaton áteshet nőket a szülés után kezelni, de nem szeretném ezzel azt állít, nem szeretném azt állítanánk, hogy ez, ezzel jogossá válik az abortusz. Anderson képviselő, köszönöm szépen az Európai Parlament egy olyan fogadott ma el, amelyel meg akarjuk erősíteni a harcot a női nemi szervek megcsonkítása ellen, de sajnos ez már megint csak egy szimbólum, megint csak a szavak szintjén rekedünk meg. Nem lehet úgy harcolni a női nemi szervek megcsonkítása ellen, hogy beszédeket tartunk, vagy matricákat ragasztunk a hajtókánkra. Sajnálatos módon a parlament elutasította a kezdeményezésemet, amelyel szerettem volna az isztambuli konvenció is napirendre tűzetni a, ezen szörnyű gyakorlat mellett. Az sem segít, hogyha befogadjuk menekültként az ezen gyakorlaton átesett fiatal lányokat, ezzel egyszerűen csak ösztönzőt adunk arra, hogy Európába küldjék ezeket a gyerekeket, és aztán velük jöjjenek a családjaik és nem, mond, nem tehetünk úgy, mintha ez a szörnyűséges bűncselekmény nem függne össze egy adott vallással és egy adott kultúrával. Egy nőgyűlölő kultúrából származik, az iszlám vallásból származik ez a gyakorlat, aki ezt nem mondja ki világosan, az nem is fogja tudni megoldani ezt a problémát, ezért világosan ki kell mondani, hogy a női nem szemek megcsonkítása ugyanúgy nem tartozik Európába, mint az iszlám. Köszönöm. A következő felszólaló pedig Bruna Annika lesz az ID-től, ugyancsak parancsoljon képviselő asszony 600 ezer ember esetében kockázatos az, hogy nemi szerveket megcsonkítják. Ez nem egy európai dolog, nincs benne a történelemben, nincs benne a vallási előrésünkben, és csak néhány marginális esetben fordult elő a 19. században bár akkor még inkább öncsonkítás volt. Kizárólag a bevándorló személyeket érinti ez, akik nem asszimilálódtak, nem fogadták el az európai értékeket. Ennek a fokozódása pontosan mutatja, hogy milyen negatív hatásai vannak a bevándorlásnak, és hogy nem integrálódnak. Barbár eljárások ezek Európai Unión kívüli országokban. Ezt a problémát az isztambuli egyezménynek megfelelően kell kezelnünk. A világban 30 millió nőt elnézést fenyeget ez, de nem lehet ez egy plusz indok a bevándorlás előtt. Jerzy Pospisil is our next speaker from the EP. Jerzy Pospisil. Děkuji pěkně za slovo, paní předsedající. Já jsem samozřejmě... Köszönöm a szót, elnök asszony. Ezt a szállásfoglalási indítványt támogattam, hiszen ezek a, ezek a gyakorlatok elfogadhatatlanok. Emberjogi sértésről van szó, és jó lenne, hogyha az állásfoglalási indítvány alapján legalább és Európában jobban működnének együtt a tagországok, és küzdenének ezen bűncselekmények ellen. Azt gondolom, hogy Európában csökkentenünk kell ezen esetek előfordulását. Fontos, hogy ne csak a szavaknál maradjunk, tényeket kell felsorakoztatnunk. Nagyon fontos, hogy a bűnöldöző szervek jobban kövessék ezeket a bűncselekményeket, illetve fontos, hogy az Európai Bíróság is erőteljesebben ítélje el mindezt. Ez az egyetlen módja annak, ahogy ezt a gyakorlatot ki lehet írtani. Ami a harmadik országokat illeti, a gazdasági segítségnyújtás bizonyos feltételekhez kell kötni. Következik egy percre, parancsoljon. Tack, fru talman. Flickan som ska könsstympas... Köszönöm, elnök asszony. a nők fiatal lányok ki vannak téve ennek a nem hiszem sokkintásnak, a klitoriszt is eh, kivágják, eh, és eh, sokszor még a nagy ajkakat is kivágják. Ennek az eredménye, hogy egész évben fájdalmaktól szenvednek, menstruációs problémák vannak szexuális kapcsolatban, szülésnél is problémát okoz mindet, és sokszor halált okoz ez a csonkítás. Ez egy kínzás. Az ENSZ véleménye szerint az ilyen csonkítás végzőknek bíróság elé kell állni. A Svédországban 82 óta van egy erre vonatkozó törvényünk. tehát nagyon régi ez a törvényünk. Most már kevesebb ez a női nemi szercsonkítás a mi országunkban. Most egy erről a témáról szóló állásfoglalás indítványról szavaztunk, de keveset tettünk, és későn ebben a témában. Guido Rail a következő felszólaló, AID. Elnök asszony, ma a női nemi szervek megcsonkításáról szóló állásfoglalásról szavaztunk. Tehát miről is van szó pontosan? Kit érint ez? Ez fiatal lányokat érint 5 és 13 éves kor között. Egy borotva pengével érzéstelenítés nélkül eltávolítják a csiklót, a külső és belső szemére majkakat, és általában be is varják őket, hogy csak egy nagyon pici nyílás maradjon szabadon. És aztán, amikor férjhez adják őket, akkor a férjük egy késsel felvágja a bevarrott részt. Ezt a hihetetlen barbár gyakorlatot 200 millió nőnek kellett elszenvednie. A 21. századról beszélünk, 200 millió nő és hol történik ez? Az iszlám országokban történik. Erről végre beszélnünk kell, ezt világosan ki kell mondani. A bevándorlással ez a hihetetlen barbár gyakorlat Európába is elérkezett, most már 600 ezer nőt érint ez itt Európában is, ezt a szörnyűséget meg kell állítanunk végre. Képviselő úr, és hallgassuk meg Francis Fitzgeraldot. Parancsoljon képviselőtársam. Thank you, I support this. Köszönöm, támogatom ezt az állásfoglalási indítványt, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan találkozik. A csonkítás fizikai erőszak 15 éves lányokig, és még kisgyerekeken is elvégzik, 200 millió nőt érint ez. Ez nem csak egy olyan dolog, amely az afrikai kontinensen történik, sokan gondolják ezt, 90, 97%-uk itt történik, 40%-uk a 15 évet alatti lánynak, a nők 66%-a szenvedi ezt a Etiópában, Indonézia, Maláziában, Dél-Amerikában is történik, és itt is Európában. 180 ezer fiatal lány, akik a mi közösségeinkben élnek, eh, ki vannak téve ennek a kosztázatnak. Nagyon fontos, hogy fellépjünk, és biztosítsuk azt, hogy nulla tolerancia legyen, és nagyon örülök annak, hogy kontinenseken keresztül a férfiak és a fiatal fiúk is azon dolgoznak, hogy ezt kiírtsák, ezt láttuk a Nairobi konferencián, tehát átfogó stratégiára van szükség. Merci beaucoup, thank you, köszönjük szépen. A következő felszólalónk az ICR-bor e Margarita de la Pisa Carion. Parancsoljon képviselőtársam. Köszönöm szépen, elnök asszony tartózkodtunk, teljesen elítéljük a női nemi szervek megcsonkítását, de ezt nem lehet a női diszkrimináció eszközének tekintetni, és mellé tenni más témákat is, és azt mondani, hogy ez csak a problémának egy része. Sokkal tovább kell, hogy lépnünk, hiszen ez a forma azt jelenti, hogy a nőket nem tekintik embernek, ezzel megölik az ő elképzeléseit, álmait, vágyait. A nőket szolgává teszi ez. A szöveg nem a szöveg tavagadja, de ez valójában egy vallásos kérdés, kulturális kérdés. Nem csak arról van szó, hogy a férfiak a nők ellen vannak, hanem a nők is a nők ellen, mert ezt a fájdalmas beavatkozást ahhoz használták, hogy a feminista jelenségek ellen föllépjenek. a nyugati értékek, a keresztény értékek szerint soha nem volt ennyire megalázva a nő. Nagyon sürgős lépni ebben a témában. Nem lehet egy sikeres stratégiánk, hogyha az okokat tagadjuk. Grácia képviselő asszony, Botos Máriusz következik, parancsoljon egy percre Rinyútól, parancsoljon. Köszönöm szépen, Madam Chair. Human beings are not property. Thank you. Az emberi lények, gyermekek, nők nem tulajdonát képezik senkinek nagyon fontos, hogy a saját választásunkat egyértelműsítsük, különösen amikor a saját testünkről beszélünk. 4 millió lány van kitéve a veszélyetnek, hogy ettől megfoszák egy hónap és 14 év közötti lányokról, lánygyermekekről van szó, és ennek semmi értelme nincs. Néhányan a családjukból azt gondolják, néhányan nagymamák, édesanyák, hogy ez kultúrás módon el fogadható. Nagyon sok egészségügyi kockázata van ennek. Vérzés, fizikális következmény, mint a sterilitás, nem engedhetjük meg Európában ezeket a gyakorlatokat, nem engedhetjük meg azt, hogy az európai váló lányok országában ez még mindig magas szinten valósulja, mert az emberi jogokat meg kell védenünk, és a nőknek joguk van a saját rendelkezésről testük felül. Hogyha társadalmunk erős tagjaivá akarnak válni, az emberi jogok védői, akkor nekünk kell őket megvédni megvédeni. Megszavaztam az elsfoglási mindig és jelentős lépés. Ezt köszönjük szépen. A következő felszólunk egy hölgy, Veronika Vrecionova az ICR-tól. Parancsoljon. Ženská obřízka je jedním z nejstrašnějších. Köszönöm a szót. A nemi szerv csunkítás az egyik legszörnyűségesebb gyakorlat a nők elleni erőszak egyik formája. Ennek számos fizikai, pszichológiai következménye van. Szörnyűséges az, hogy a 21. században ezek az ember, e, e, ezek a gyakorlatok számos országban léteznek, és ennyi ilyen magas számú nőt érintenek az EU-ban 600 ezer olyan nő él, akit megcsonkintottak, és 200 ezer fiatal nőt fenyegeti ez a veszély. Hogyha meg akarjuk védeni ezeket a fiatal lányokat, nőket, akkor nagyon fontos, hogy megtegyük a lépéseket, gyakorlatlépéseket, nem pusztán kótásítsuk a politikában résztvevő nők számát képviselőtársam a szavait ján zahradil zárja ezt a kört. Eh, paní předsedající eh, myslím že se. elnök asszony. Azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk az Európai Parlamentben azzal, hogy nagyon szükség van arra, hogy ezt az embertelen gyakorlatot megszüntessük. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a mi frakciónk volt az a frakció, az ECR, e, ez itt a Kankó képviselőnk, aki 2019-ben jelölt a Szaharov díjra egy nőjogi aktivistát Kenyából, aki aktívan lépett fel a nemi csonkítás ellen, illetve az embertelen gyakorlat megszüntetésére tehát lépéseket konkrét terveink vannak, és elnök asszony, én meg szeretném hívni önt arra, hamarosan kap tőlünk egy eh, tervezetet, és remélem, hogy ön ezt támogatni tudja. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontunkat, és át térünk az állatsorvás indítványok közül az automatizált döntéshozatali folyamatok, a fogyasztóvédelem, valamint az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítására peletyék asszony következik az első felszólalóként majd őt wiśniewska asszony követi az ecr ból. parancsoljon hölgyem! Merci, madame Köszönöm, elnök asszony. Megszavaztam ezt az állásfoglalást, hiszen jó értelemben, jó irányba mozdul el a szabadságjogok védelme, a fogyasztók védelme, és szeretnék köszönetet mondani az IMKO bizottság elnökének is a munkájáért. A úgy tűnik számomra, hogy azért oda kell figyelnünk a mesterséges intelligencia kérdéseire, hiszen ne az algoritmusok kezeljék a teljes társadalmat, a napi életünket. Gondolok a közszolgáltatásra, a banki szolgáltatásokra. Szeretném felhívni a figyelmüket két témára. A szöveg ambiciózusabb lehetett volna az átláthatóság területén. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy az állampolgárok bízhassanak ezekben a technikákban. Azt is biztosítani kell, hogy a szoftver soha, legyen, soha ne legyen diszkriminatív a sérülékenyebb személyekkel szemben. Igen, rendben van a haladás, a tanulmány, de fontosak az erkölcsi kérdések is. Boku, köszönjük szépen, Visnyevszka Jagvida, parancsoljon!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 különböző szektorokban alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, és mindez növelheti a hatékonyságot, de nagyon fontos biztosítani azt, hogy ezek az applikációk biztonságosak legyenek a fogyasztókra nézve. Illetve a rendeletek nem lehetnek túlságosan administratív módon terheltek a vállalkozások számára. Köszönöm, elnök asszony. Az automatizált döntéshozatali folyamat definíciója, amikor a döntéshozatal emberi beavatkozás nélkül automatikus módon történik. A döntés tényeken és digitálisan kialakított profilokon alapulhat. Nézzünk példákat. Egy online döntés, egy hitelre vonatkozóan, vagy pedig egy tobozási teszt algoritmusokat használ. Egy sor előnye van az ilyenfajta döntéshozatalnak. Gyorsabb, következetesebb az ilyen döntés. De milyen kockázok merülnek föl a profilozás, az adatok nem megfelelő használata, korlátozott fogyasztói választási lehetőségek ezért szavaztam azt meg, hogy a bizottság szorosan nyomon kövesse ezen a területen a fejleményeket. Thomas Eugen is our next speaker from Romania. Thomas Eugen a következő Romániából öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre a mechanizmusokra, ezért szavaztam meg az állásfoglalást, hiszen itt a döntések automatikus meghozataláról van szó. A technológia már így is befolyásolja az életünket napról napra, ez pozitív, de elemezni kell a helyzetet, és meg kell találni azokat a szükséges mechanizmusokat, amelyekkel ezt a folyamatot szabályozni lehet. Védeni kell a fogyasztókat. A mesterséges intelligencia nagyon fontos, természetesen, de ez már behatolt az összes területre. A fogyasztó és főleg a gyermekeket védeni kell. Az átláthatóság az mechanizmus tekintetében rendkívül fontos. A végső fogyasztó számára előnyös kell, hogy legyen, és nyitottan hozzá kell, hogy férhessen az adatokhoz, amiket a mesterséges intelligencia használ. Befolyásolja már ez az életünket, de több átláthatóságra van szükség madam president uh, the shift towards automated decision. köszönöm eh, még egyszer elnök asszony automatizált döntéshozatal mesterséges intelligencia megváltoztatja az életmódunkat a fogyasztást és hogyan működnek a társadalmak. Biztosítani kell, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlaton megvédjük az embereket, és hogy a folyamatok átláthatóak és profilozást nem alkalmaznak ezért az automatikus döntéshozatali folyamatot független harmadik felekkel, hogy végezzék és lehetőséget kell adni az embereknek, hogy fellépjenek az ilyen döntések ellen. A bizottságnak azt kell biztosítani, hogy az EU elszámoltathatósági szabályai érvényesek, arra van szükségünk, hogy odafigyeljünk az adatkoncentrációja is, hiszen néhány magán cég kezébe kerülhetnek az adatok, a GDPR elveket is tiszteletben kell tartani, főleg a célorientáltság tekintetében. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a kört, Red Klunzárja, egy perce az EPP-ből parancsoljon képviselőtársam. Eh, thank you, Madam President. Artificial... Köszönöm szépen, elnök asszony. A mesterséges intelligencia lehetővé teszi, hogy jóval több adatot dolgozzunk fel, mint amennyire az emberek képesek, mégpedig egy töredék, az normális idő töredéke alatt. Nagyon fontos kihatással lehet ez a döntéshozatali folyamatokra is, Például a hitelhez való hozzáférés, a gyógyszeres, gyógyszerekhez, orvosi ellátáshoz való hozzáférést is befolyásolhatja. Ezt örömmel támogattam ezt az állásfoglalást, biztatva az Európai Bizottságot arra, hogy vizsgálja meg, hogy hogyan lehet megvédeni megfelelően ilyen körülmények között a fogyasztókat, hogyan lehet biztosítani, hogy a fogyasztókat ne érjék méltánytalan, ne legyenek méltánytalan gyakorlat áldozatai, hogyan lehet az folyamatok átláthatóságát biztosítani ilyen körülmények között, és azt, hogy csak magas minőségű és nem elfogult adatokat használjanak fel. Biztosítanunk kell tehát összességében, hogy az EU-s szabályok a termékek és szolgáltatások biztonságát illetően a digitális korban is érvényesek legyenek. Haladunk tovább a következő állásfoglási indítvány egy kis Brexit javasolt, javasolt megbizatása Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával kialakítandó új partnerségről folytatandó tárgyalások tekintetében keller bill kezdi a renew ból a vitát és thierry mariani folytatja a szavazatmagyarázatokat. parancsoljon képviselőtársam! Uh, uh, köszönöm szépen alelnök asszony örülök annak hogy felszólalhatok uh, ebben a kérdésben különösen ami rországot illeti. észak rországban a polgárok számára nagyon fontos az elkövetkező hónapban kötendő megállapodás, és nagyon-nagyon fontos, hogy az ír, bíró, az ír lakós, lakókat, polgárokat a vita középpontjában tartják. Ők európai állampolgárok is, akik az Európai Unión kívül élnek Észak-Írországban. És amikor ezekről a kérdésekről beszélek, akkor nagyon fontos sok észak élő író, élő ír személy érdekeit figyelembe venni, nagyon fontos a jövőbeni megállapodásokban a Good Friday megállapodásra tekintettel legyünk, és ennek kell biztosítani azt, hogy az emberek a határ mindkét oldalán tudjanak működni, és az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban is elismerjék a képzettségüket. A szabad mozgás nagyon fontos, hogy biztosított legyen. Úr, és most az ID-hez fordulok, Kieri Marian következik. Parancsoljon, képviselő úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. A brit kollégák kimentek a teremből, nekem Farás sokáig szimbolizálta, hogy milyen kiválóan tud egy identitást képviselni, mindazok azokkal szemben, akik nagyban gondolkoznak. A tárgyalás struktúráltsága az európai intézményekhez alkalmazkodik, és igazából a nagy-britániai szuverenitásáról van szó. A Brexit során láttuk, hogy itt ez egy plusz témává vált, nem tudtuk tiszteletben tartani a nemzetek közötti egyensúlyt, a megfelelő célokat nem tudtuk megfelelni, nem megfelelő taktikával, nem megfelelő módon kezeltük az ilyen helyzeteket. A Brexit vita az igazából arról szólt, hogy a legkevesebb tudással rendelkező emberek folytatták le ezeket a tárgyalásokat. Tiszteletben kell tartani és tartatni a feleket, és mindezen okokból tartózkodtam. Nagyon köszönjük. A következő felszólalónk az EPP-ből Francis Fitzgerald. Parancsoljon képviselőtársam. Thank you. I vote... Köszönöm szépen. Megszavaztam az állásfoglalást, amely meghatározza az Európai Parlament álláspontját az Egyesült Királyság és az EU jövőbeni kapcsolatairól. Új kereskedelmi megállapodást kell kötnünk az Egyesült Királysággal, ez a legfőbb prioritásunk kell, hogy legyen. Fontos, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatot tudjuk ápolni az Egyesült Királysággal, ez nyilván elköteleződést jelent mindkét fél részéről, és ezt nem segíti elő, nem segítik elő azok az ambivalens, félreérthető nyilatkozatok, amelyeket az Egyesült Királyság részéről hallhatunk. Nagyon fontos Írország és Észak-Írország szempontjából is, hogy a kapcsolatok megfelelőek legyenek, Örülök, hogy az állásfoglalás hangsúlyozza az azonos feltételeket, a level playing fieldet, mint a gazdasági kapcsolatok jövőbeni alapját. Együtt kell működnünk az Egyesült Királysággal, hogy mindenki számára előnyös kapcsolatot ö, alakítsunk ki. Fontos, hogy az Egyesült Királyság számára is előnyös legyen ez a helyzet, és a mi számunkra is. De ami a kereskedelemnél is fontosabb, az az északír béke megőrzése. A megállapodás semmiképpen nem sodorhatja veszélybe a nagypénteki megállapodás által létrehozott békét, és a jövőbeni kapcsolatok semmiképpen sem tehetik semmisé azt, amiről a kilépési megállapodásban megállapodtunk, ez pedig ez, ez a munkaváránk a következő hónapokban. A felszólások sorát Visnyevszka Jagvida folytatja, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Brexit után az Egyesült Királyság és az EU közötti kapcsolatokat szabályozni kell valamilyen módon. Ez az állásfoglalás a mi bizottsághoz intézett ajánlásainkat fogalmazza meg a jövőbeni kapcsolatok témakörében. Három fő kategóriára kell itt gondolnunk, gazdasági partnerség, ágazati kérdések és tematikus együttműködés – beleértve a védelmi és külügyi együttműködésünket is. Ezek a fő témakörök, amelyek közé csoportosulnak a tárgyalások majd a jövőben. Egyértelmű, hogy egy nem EU tagállam nem rendelkezhet ugyanolyan jogokkal és privilégiumokkal, mint egy tagállam. De Fontosnak tartom azt is, hogy a jövőbeni kapcsolataink amennyire csak lehet a partneri kapcsolatokon alapuljanak. Az Egyesült Királyság még mindig európai ország, történelmileg, gazdaságilag szorosan kapcsolódik más EU-s tagállamokhoz, úgyhogy mindannyiunk érdeke az, hogy a lehető legjobb kapcsolatokat ápoljuk ezért szavaztam meg. Barco, nagyon köszönjük. Mihály Sojdrovát szólítom az EPP-ből. Parancsoljon képviselőtársam. No, děkuji. a pánov... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Nem értek egy, nem értettem egyet azzal, hogy az Izrael királyság kilép, nem maradt számomra más, mint a mandátumot támogatni, ami lehetővé teszi azt, hogy Nagy-Britanniával megállapodást ö, kössünk a jövőbeni partnerség jegyében. Számomra fontos az, hogy az Európai Parlament megállapodott pártokon átnyúlóan, és nagyon fontos, hogy az EU egységes maradjon ezeknél a témáknál. Nagyon örök, örök annak, hogy egyetértünk abban, hogy ez az együttműködés legyen szoros. Tudomásul vettük azt, hogy a az Egyesült Királyság szabadkereskedelmi megállapodást szeretne az Európai Uniónál, megteszünk mindent ennek érdekében, hogy az akadályok alacsony szinten legyenek, illetve fontosnak tartom azt, hogy a belső piacon forgalomba kerülő termékek tiszteletben tartsák az európai növényvédőszerekre, stb. vonatkozó táj, eh, tartalmi előírásokat. Nagyon fontos, hogy ez rendeződjön. Irzsit szólítom egy percre ugyancsak és ugyancsak a néppártból parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is támogattam ezt az állásfoglalást és, illetve a mandátumot ezáltal, és nagyon fontosnak tartom, hogy két dolog teljesüljön. Először is világosan beszélni kell a saját tagállamai, tagállamaink polgárainak jogairól, másrésztről azonban a brit polgárok jogairól is. Fontos beszélni a mozgás szabadságának megőrzéséről, és előnyös módon kell megállapodni a az Egyesült Királysággal. Az Egyesült Királyságban 30 ezer cseh állampolgár él, őket maximálisan támogatnunk és védenünk kell. A szabadkereskedelmet illetően oly módon kell megállapodni az Egyesült Királysággal, hogy mindkét fél exportőrei számára megfelelő körülményeket hmm. teremtsünk. Az Európai Unióból Nagy-Britanniába irányuló exportot nem befolyásolhatja a Brexit. Sok cseh vállalat exportál Nagy-Britanniába, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az üzleti körülmények jók maradjanak számukra. A GUE-ból Bombard képviselőtársam parancsoljon. No, that's me. <laughs> Mr. Polcsak, I left you out. Yes, I'm very sorry. Polcsak úr, kihagytam. Elnézést. Elnézést. Polcsak úr következik. Já jsem byl nešťastný z Brexitu a musím říct, že přeji A Brexit uh szomorúvá tett. Természetesen sok sikert kívánok Nagy-Britanniának. Támogattam a mandátumot, ennek is számos oka van. Az első, úgy érzem, hogy a kemény Brexit kockázatát még nem sikerült elhárítani. Sajnos a brit miniszterelnök eddig a Brexit utáni tárgyalásokat igen furcsa módon közelítette meg nem gondolom azt, hogy bármi áron meg fogunk tudni állapodni. Sojdrova asszony beszélt arról, hogy számos feltétel van, amelyhez ragaszkodnunk kell. Például az északi ország köztársaság érdekei, a standardok és a normánk, mezőgazdaság, ezt nagyon szoros figyelemmel kell figyelnünk, nem szabad, hogy megzsaroljanak bennünket, hiszen nagyon fontos az, hogy regionális parlamenteket is bevonjanak ebbe a kérdésbe, ezt is mérlegelnünk kell, és fontos, hogy ne hagyjuk magunkat sarokba szorítani. Parancsoljon képviselőtárs magújéból. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, a tárgyalási mandátum az Egyesült Királysággal előkészíti a legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodást, amilyet még soha nem kötött meg az Unió a mandátum mögött nagyon jó szándékok vannak, európai szociális modell, a szabályaink betartása. De azért ne legyünk naivak, milyen helyzetben találjuk magunkat. A szabadkereskedelem ideológiája, ami a mi ekoszisztémánkat tönkreteszi, aztán bírósági rendszerek a magánjogot előnybe részesítik az európai nép szemben, az üvegházhatású gázok kibocsátása, a klíma kihívások, megerősített együttműködés katonai területen, partnerség a NATO-val, ezek nagyon veszélyes szövetségek. Kedves kollégák, amikor a britek kilépnek az Európai Unióból, minden folytatódik úgy, mint korábban. De mire van szükség ahhoz, hogy a teljes parlament végre fölébredjen? A következő felszállónk Irhán Kilcsuk a Rinyúból parancsoljon képviselőm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 Tegye meg még egyszer, hogy elmondja a beszédét, mert nem volt tolmácsolás. Köszönöm szépen. Tisztelt elnökasszony, támogattam ezt az állásfoglalást, hiszen átfogó megállapodásra van szükség az EU és az Egyesült Királyság között. Úgy gondoljuk, hogy ambiciózus partnerséget kell kialakítani. Több célunk van, és az Egyesült Királyság véleményünk szerint szabadkereskedelmi megállapodást feltételeket teljesíteni tudja. Ez azt jelenti, hogy ne legyenek vámok, ne legyenek egyéb korlátok, de dömpinget is el kell kerülni. Johnson miniszterelnök persze valami mást keres, egy kanadai féle megállapodás, vagy ausztrál típusú megállapodást, és ezekben az esetekben korlátozások kérdésesek lennek. Itt, itt WTO szabályokat kell tiszteletben tartani. Bármilyen is lesz a megállapodás az EU és az Egyesült Királyság között, az Egyesült Királyság harmadik ország marad, az együttműködésünket fönn kell tartani. Köszön egy perc, ahogy ön szokta. Nagyon köszönjük. Eugén Tomákot szólítom, parancsoljon képviselő úr. Thank you. Uh, ne aflăm în situația în care discutăm uh, deja... Köszönöm, elnök asszony. Egy olyan helyzetbe kerültünk, amiről már nagyon sokat beszéltünk, hogy az Egyesült Királyság most már nincs benne az EU-ban, ezért kötelesek vagyunk speciális kapcsolatrendszert kialakítani velük. Három szempontból kell ezt megvizsgálni. Az egyik, Nagy-Britániában nagyon sok brit elhagyja a Nagy-Britániát és az EU-ba távozik. Aztán 3,5 millió európai állampolgár él a Nagy-Britániában, és ők nem szenvedhetnek csak azért, mert a populisták kivették Nagy-Britániát az EU-ból. Harmadik téma, az összes politikai lépésünk egy feltételből kell, hogy kiinduljon. Előbb-utóbb a Nagy-Britannia visszatér az EU-ba. EPP és a Renew után Milán Blegs, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Még mindig sajnálatosnak tartom, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból úgy gondolom, hogy ennek a döntésnek a súlya még nem mutatkozott meg teljes mértékben. Minden esetre tárgyalni kell a jövőbeni kapcsolatokról, az Európai Parlamentet mindenképpen be kell vonni ezekbe a tárgyalásokba, mert mi vagyunk az egyetlen intézmény, amely közvetlenül az európai polgárokat képviseli. Emellett tartozunk a polgároknak azzal, hogy a jogaikat megvédjük. Megszavaztam ezt a mandátumot az új partneri kapcsolatokról, mert ez a mandátum a jogokra és kötelezettségekre vonatkozik a jövőbeni partnerséget illetően, és arra, hogy az Egyesült Királyság nem élvezheti ugyanazokat a jogokat, mint amelyeket tagállamként élvezett. Fontosnak tartom, hogy a szakbizottságok megfontolásait is figyelembe vették, például a szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottságét, ezzel az állásfoglalással az Európai Parlament felvázolta a vörös vonalakat, amelyeket ezt tartania kell magát a jövőben is. Dan Roncsát szólítom az ICR-ból, e a sző az öné. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Egy precedens nélküli helyzetről beszélünk. Az Európai Unió ugyanis most sajnos meggyengült, ezt világosan ki kell mondani. Ma azonban elkezdtük a jövőbeni megállapodásról szóló folyamatot, és azt kívánom Bárnyé úrnak, hogy a lehető legnagyobb sikert érje el, a lehető legjobb megállapodás szülessen meg, de remélem, hogy mindannyian jó kapcsolatokat tudunk majd a jövőben ápolni az Egyesült Királysággal. Fontosnak tartom, hogy magunk mögött tudjuk végre a kilépést és a jövővel foglalkozzunk. És az Egyesült Királyság persze a biztonság szempontjából is fontos Európa számára, és a világ biztonsága szempontjából is fontos szerepet játszik, ezt nagyon észben kell tartani, mert egy biztonság Európára van szükség. Néppártot képviseli, Drér Klün következik egy percre, parancsoljam. Köszönöm szépen a jövőbeni kereskedelmi megállapodás, amikor és ha majd megszületik, Fontos, hogy ennek a parlamentnek a támogatását is élvezze, ezért üdvözlöm ezt a mai állásfoglalást, támogattam azt, mert felvázolja a prioritásainkat és mindazt, ami, ami szerintünk ebbe a megállapodásba beletartozik. Külön felhívnám a figyelmet az írországi helyzetre és a nagypénteki megállapodásra, azt meg kell őrizni, meg kell védeni. Fontosnak tartom a kereskedelmi megállapodást és amelyet a bizottság is külön hangsúlyozott, és mindkét félnek egyébként szüksége van egy előnyös kereskedelmi megállapodásra. Fontos, hogy az európai vállalatok ne kerüljenek versenyhátrányba, meg kell védenünk az európai fogyasztókat is, és ez egy egyedülálló helyzet, a hatodik legnagyobb gazdaságról van szó a világban, az Európai Unió korábbi tag, tagjáról és közvetlen szomszédunkról is. Mondjuk Sikorszki urat szólítom egy percre a néppártból, parancsoljon képviselőtársam, a szó az öné. President, I voted for the... Elnök úr, megszavaztam ezt a mandátumot, megállapodást, hiszen megfelelően védi az érdekeinket. De tudva, hogy milyen mögött a tartalom, és tudva, hogy milyen vörös vonalai vannak a brit kormánynak, a Vámuniót nem akarják elfogadni, nem akarják elfogadni az Európai Bíróságnak a joghatóságát, illetve a szabad mozgást. Szerintem ez az árukra vonatkozó megállapodáshoz fog vezetni, és az eurofóbok plusz talajt fognak nyerni, mert ugyanakkor fel kell, hogy ismerjék, hogy igenis lesznek határok, lesznek vámok a január 1-től jövő évtől kezdve a határainkon. Ezért a szabadkereskedelm miatt a nagy británia a legnagyobb kereskedelmi partnerével szemben akadályokat fog gördíteni. Köszönöm a szavazatmagyarázatoknál egy néppárti kollégám sean kelly beszédével fog zárulni. parancsoljon képviselőtársam! Köszönöm szépen. Igen, támogattam ezt a fontos állásfoglalást a tárgyalási mandátumról. Ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy megnyissuk a tárgyalásokat a jövőbeni eh, Egyesült Királyság EU kapcsolatról. Üdvözlendő, hogy ambiciózus ez a szöveg, megfelel a meg hatályoknak, és eh, széleskörű partnerséget kíván kialakítani az Egyesült Királysággal. Az is nagyon fontos, hogy ezzel párhuzamosan a jövőbeni kapcsolatokról folyjon a tárgyalás, és ez is szerepel a mandátumban. Továbbra is koncentrálni kell a, arra, hogy védeni kell a nagypénteki megállapodást, a nagypénteki megállapodás védelme és a közös terület megvédelme nagyon fontos minden területen. Ez Írország számára kulcsfontosságú, és reméljük, hogy az EU27-ek számára is így lesz. Köszönet a kollégáknak a folyamatos támogatás, az ilyen prioritások tekintetében a folyamatos támogatásért, és remélem, hogy a jó megállapodást sikerül majd elérni. Nem ebben ezt a kört lezárjuk, és áttérünk Kostas Mavrides jelentésére az Európai Központi Bankról, a 2018-as éves jelentésről beszélünk, és az első felszólalónk Mik Válasz. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ír jegybank 31 milliárd eurós 2008-as bankmentési akcióval küzd még minden, még mindig az ír központi bankról van szó, tehát az ír emberek egy évtizedig szenvedték a megszorításokat eh, az országban. Az eurozóna válsága a Mario Draghi-nak eh, ürügyet szolgáltatott, arra, hogy intézményesítsék és állandóvá tegyék azt, ami eh, szükség intézkedésnek minősült annak idején. A gazdaságpolitikát a szociálpolitikával össze kell hangolni, de a választások nem változtattak semmit. Az LKB éves jelentéseiben nem kerülnek bele ezek a szociális szempontok, pedig fontos lenne. Az ICR-ból egy percre parancsoljon. Fru talman! Idag har ni majoritet... Köszönöm, elnök asszony. Ma az Európai Parlament többsége több alkalommal eh, követelte már eh, ezt eh, egy jelentés is elkészült, hogy kötelező lesz Svédország számára is, hogy csatlakozzon az európai valutához. 2003-ban már volt erről egy népszavazás, ahol az uniós tagság ellen szavazott a népesség nagy többsége. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol nem használják az eurót, és hogy a határokon átnyúló módon mozognak a pénzek. A, mi megtartottuk a svéd koronát, hát melyik részét nem értik ennek? Demokratáknak nevezik magukat, de arrogáns és antidemokratikus módon viselkednek, és nem tisztelik az emberek akaratát lehet, hogy gyenge kormányunk van, amely nem tárgyalt még egy opt-outról az euró kapcsán, de mi nem akarjuk az eurót, és gondoskodni fogunk róla, hogy opt-outot kapjunk erre. Újéból parancsoljon képviselőasszony. Merci. Il y a quelques mois, tout le monde applaudissait la nomination d'une femme à la tête de la Banque centrale européenne. Mais ne nous y trompons pas,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 et nous comptons bien la prendre. Um, Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örültem, hogy itt volt Lagarde asszony tegnap, és nagyon csalódott voltam, hogy nem tudtam ezekről a dolgokról személyesen szólni neki. Írországban az IMF szerepe miatt és az állampolgárokat elnyomó megszorítások miatt gúny névvel illetik 60 eh, milliárdról van szó, de az emberi költségek, eh, a lakhatás költségei, a gyermekek alul tápláltsága, a kórházak finanszírozása még mindig eh, velünk él, de a múlt héten, amikor Finefol és Finegél a két a megszorításért felelős párt súlyos vereséget szenvedett a választásokon, az írek visszavágtak, az LKB neoliberalizmusát nem tolerálják az állampolgárok. Addig Szilviának adom meg a szót egy percre, parancsoljon képviselőtársam. Kérdés arvoisa Euroalueen szúrin. Köszönöm szépen. A legnagyobb pénzügyi probléma az euró eh, régióban a stabilitási paktum, ami e proaktív, ciklikus politikát e, e, lehetetlené teszi, és nem vezet jóléthez. Ráadásul nem lehet ez ebben a keretben a semleges, szénsemleges gazdaságba beruházni és a klímát védeni, és nagyon fontos, hogy az EKB is részt vegyen pedig a klímaváltozás elleni hatban, és ez a mandátumákban is szerepel. De közben a szénkrízis, ez egy nagyon nagy válság, válság lehet, miközben az LKB feladata a pénzügyi stabilitás megőrzése több milliárdot fordítunk arra, hogy pénzintézeteket mentsünk meg, amelyek félrekalkulálták a dolgokat, közben pedig ezeket a milliárdokat a klímaváltozás elleni harcba kellene csatornázni. Mi a helyzet a zöld kötvényekkel? Ez a mandátumnak megfelelő lett volna. Károly nem fogadott.